Tisztelt Hölgyeim és Uraim, akkor most kezdjük a mai ülést. A napi rendet mindenki megkapta, hogyha nincsen ellenvetés, akkor a napi rendet elfogadjuk. Úgy látom, hogy nincsen ellenvetés, akkor elfogadjuk. Azt szeretném még mondani, hogy az elmúlt héten nagyon sok dolgunk volt, hiszen bizonyos plegykák merültek fel, hogy Sefcsovics biztos, akit tulajdonképpen egyhangulag biztosító, ö, támogattuk, felmerült, hogy a rotációnak köszönhetően más felelősségi kört kap, és egy másik biztost kapunk mi, ezért minden koordinátorral egyeztetve azt döntöttük el, hogy elküld, küldünk egy levelet Juncker elnöknek, és abban megerősítjük még egyszer, hogy nagyon meg voltunk elégedve vele, és továbbra is megerősítjük a támogatásunkat, és nem szeretnénk más meghallgatást szervezni, és mást jelöltet kapni. Hét koordinátor aláírta ezt a levelet, elküldtem Junckernek, elküldtem a parlament elnökének Schulznak, és azt remélem, hogy pozitív választ kapunk erre. Ezt a levelet a koordinátoroknak is elküldtem, és hogyha szeretnék elolvasni, akkor kérem a koordinátorokhoz forduljanak. És jó visszhangot, sajtóvisszhangot kapott Sefcsovics egyébként, és azt remélem, hogy az utol, ez, ez az utolsó kis pont az íre, hogy ne legyen még egy újabb meghallgatás. A szeptember harmadikai jegyzőkönyvvel kapcsolatban, ha nincsen ellenvetés, akkor ezt is elfogadatnak tekintjük. A koordinátorok határozatairól szóló beszámoló. A szeptember 3 és 18-án volt koordinátori ülés, ezt az erről szóló tájékoztatót megkapták, hogyha ma délután 16 óráig nincsen és akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Jó, akkor térjünk rá a szavazásra. Ma több témában lesz szavazás, és a, ugye a tanácssal tárgyaltunk. Először is próba, nézzük meg, hogy működik-e a, működik-e a rendszer. Elhozta mindenki a szavazókártyáját. Jó, lássuk, nézzük. Jó, persze hozzáadjuk, hogyha valaki otthon felejtette, akkor hozzáadjuk, ez itt működik, a plenárison nem. Ugye általában a néppárt kicsit több szavazókártyát dug be a gépekbe, mint ahogy lehetne, akkor először csak egy kis teszt. Még egyszer. Lehet, hogy át kellene ülni egy másik helyre? Now it's okay. Fine. Thanks. Gut, wir haben 39 Karten drin. 39 szavazókártyát regisztrált a gép, és minden rendben van. Jó, akkor szavazunk. Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Látják az eredményt. Jó, akkor kérjük, hogy tájékoztasson bennünket, hogy hogyan szavaz még a, mielőtt a szavazás eredményét látják a képernyőn, hogy ez ne befolyásolja. Jó, akkor minden rendben. Akkor kezdjük. <clears throat> Negyedik vasúti csomagszavazás intézményközi tárgyalások megkezdéséről szóló határozatokról, a mandátumokról. Most a hat mandátumról van szó, januárban született erről döntés, hogy csomagban döntünk erről szavazunk az egyes mandátumokról külön-külön. Minden egyes mandátum esetében abszolút többségre van szükség, 25 eh, szavazatra tehát. Kezdjük. Először a vasúti csomag. Ez első szavazás a Sassoli jelentésről szól. Megnyitom a szavazást. Ez plusz. Die Abstimmung ist geschlossen. Lezárom a szavazást. Világos az eredmény, 37-en mellette, 3-an ellene. Nincs tartózkodás, elfogadtuk. Két második mandátum. Wim van de Kamp jelentése. Megnyitom a szavazást. Hogyan szavaz? Igen. Lezárom a szavazást. Ugyanez az eredmény. Elfogadtuk. A harmadik Bibáó asszony jelentése, nem látom, hogy itt lenne, nincs itt. De itt van. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 38-a mellette, ketten ellene, nagy változás. A következő jelentés, Michael Kramer, jól ismerem. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 38-2 ellenében nincs tartózkodás. A következő Robert Zile. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 37-2 ellenében egy tartózkodás. Meria Kilönen a következő. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 36-3 ellenében, plusz 1, 37. Jó. Akkor a következő szavazás, Weights and Dimension Directive, a Jörg Leichtfried jelentése. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 39-2 ellenében a következő a vasúti közlekedési statisztikák. Megnyitom a szavazást Krámer jelentése. Lezárom a szavazást. 39 egy ellenében, 41 ellenében. A következő szavazás statisztika a, a szállítás belső vizeken. Pass Eichhaut, megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. 39 mellette egy tartózkodás, egyet hozzászámolunk, tehát 40 mellette, és egy tartózkodás. Akkor ezzel a szavazást lezártuk. Most itt van köztünk a DJ Move eh, képviselője, hogy az ITS irányelvhez kapcsolódó felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról eh, beszéljünk, valós idejű forgalmi tájékoztatási szolgáltatások. A következőt szeretném elmondani ezzel kapcsolatban először, először is. Az ITS irányelv 2010 per 40 EU bizottsági jogszabály tehát lehetőséget ad a delegált felhatalmazáson alapuló jogi aktusokon keresztül az ITS specifikációkról való döntésről. Az Európai Parlament a felhatalmazáson alapuló jog, jogi aktusokkal kapcsolatban kettős vizsgálati joggal rendelkezik. Először is dönthet úgy, hogy ezt a felhatalmazást újra visszavonja, másodszor pedig fellebezhet a, az eredmény megfelebezheti a bizottsági eredményt, és ebben az esetben egy előkészítő intézkedésről van szó. Ez azt jelenti, hogy amint formálisan is benyújtják a javaslatot, akkor onnantól számítódik a, a fellebezés ideje. Úgyhogy azt kérem, hogy az Európai Bizottság röviden mutassa be ezt az eljárást és az Európai Bizottságnak adom meg a szót, Kopcsinszka asszony fogja bemutatni. Köszönöm szépen, elnök úr, üdvözlök mindenkit, tisztelt hölgyeim és uraim. Ezt még eh, szeretnék köszönetet mondani a lehetőségért, hogy bemutathatom ezt a felhatalmazáson alapuló jogi aktus tervezetet. Most még mindig a jog, felhatalmazáson alapuló jogi aktus elfogadása előtt vagyunk, tehát az Európai Bizottság még nem fogadta ezt el, de nagyon örülök, hogy már most vitász, véleménycserét folytathatunk a témáról. Először is, ahogy már elmondta az elnök úr, ezt a keret, ez a keret ez így van, ahogy, ahogy az elnök úr is bemutatta, augusztusban lépett életbe ez az ITS keret, és ez egy nagyon rövid idő alatt sikerült életbe léptetni az Európai Parlament kiváló munkájának köszönhetően. Ez az irányelv három fő célt tűzött ki. Először is a a koordinált telepítés és intelligens közlekedési eszközök gyors rendelkezésre állítását annak érdekében, hogy az ITS összekapcsolhatósága és kompatibilitása Európa szerte megvalósuljon. Hat prioritásos intézkedés van itt, amelyekben az Európai Bizottság a felhatalmazáson alapuló jogi aktus keretében döntés hozna, és ebben az egyik a valós idejű forgalmi tájékoztatási szolgáltatások. Nagyon fontos emlékeztetni arra, hogy ezek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében, az Európai Bizottság nem kéri ezen szolgáltatásoknak a telepítését, hanem sokkal inkább ennek a kereteit kívánja biztosítani annak abban az esetben, hogyha erre a szolgáltatásra szükség van a tagállamokban. Az hét évre, tehát 2017-ig lenne érvényes ez a felhatalmazás az irányelv szerint. Maga az ITS irányelv egy új, többé-kevésbé új területet érint a közlekedés és, a, és az informatikai területnek a közös halmaza ez, úgyhogy ez egy új szakterület, másrészt pedig egy új eljárás, mert a felhatalmazáson alapuló jogi aktus még újnak számít, mind a bizottság, mind a parlament számára. Ezért, amikor elkezdtük a munkát a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatban, nagyon fontosnak tartottuk azt, hogy együttműködve kell ezt végezni, ezt a munkát, mind a tagállamokkal, szakértői munkacsoportokkal, másrészt pedig a TRAN szakbizottság képviselőit is várjuk ezekre az előkészítő ülésekre. Végül, de nem utolsó sorban pedig folytatni szeretnénk az olyan típusú üléseket, mint ez a mai is, amikor tájékoztatni kívánjuk Önöket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról, azokról, amelyek még az előkészítés alatt vannak, és csak amikor e, ezeket a bizottság formálisan is elfogadja, csak akkor kerülnek ezek kiküldésre hivatalosan is a tanácsnak és a parlamentnek. Ami a felhatalmaz, ezt a konkrét felhatalmazáson alapuló jogi aktust illeti a valós idejű forgalmi tájékoztatási szolgáltatásokról, ezzel kapcsolatban elmondhatom, hogy több mint egy éve dolgozunk ezen. Egy széles körű érdekelt felekkel folytatott tárgyalás sorozatot indítottunk. Hét ilyen ülésre került sor. A TRAN főigazgatóság titkársága is részt vett ezen. Maga az irányelv nagyon széles körű, széles hatályú, úgyhogy mi azzal kezdtük, hogy megpróbáltunk egy közös víziót kidolgozni, definiálni a problémát, és egy olyan definíciót szerettünk volna találni, amit a parlament és a bizottság is el tud fogadni, illetve a tanács is, és meg kellett, fontos feladatunknak tartjuk azt, hogy a hiányosságokat megjelöljük, amelyekben megoldásra kell jutni, és nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy ez a rendszer a végén előnyökkel járjon, de ne helyezzen további terhet a tagállamokra, se költségben, sem bürokráciában. Az Európai Adatvédelmi felügyel, Felügyelettel is együttműködünk, hiszen ez nagyon fontos eleme az ITS irányelvnek, és az összes felhatalmazáson alapuló jogi aktusba tartozó területnek. Ez a konkrét felhatalmazáson alapuló jogi aktus ezen belül az személyes adatok kezelése nem igazán valószínű, hiszen itt közlekedésre, e, illetve e, közúti közlekedésre vonatkozó e, információk merülnek föl, nem annyira mm, személyi gépjárművekre és személyekre vonatkozó adatok. Ahogy elmondtam, Kalasz alelnök és Sefcovics biztos jelölt is egyértelművé tették azt, hogy nagyon fontos, hogy ez a szakbizottság vegyen részt a munkánkban, és megfelelő tájékoztatást kapjon, és ezért kerül sor az én bemutatomra itt. Úgyhogy most inkább be is fejezem a bevezetőt, és rátérnék a konkrét érdemi részre, a tartalmi részre. Először is ne felejtsük el, hogy az ilyen tájékoztatási szolgáltatások tervezése piaci alapú, és ez a piac már létezik szinte minden tagállamban. És a valós idejű közlekedési tájékoztatás különböző csatornákon kerül el a felhasználókhoz. Azonban megállapítottuk, hogy még mindig hiányos a határon átnyúló mm, összekapcsolódás, illetve nemzetközi összekapcsolódás, mert az adatok, amelyek rendelkezésre állnak, vagy nem használhatók a másik tagállamban, vagy a formátumuk nem egy, tehát nem ugyanolyan a formátumuk, ezért a másik tagállam rendszere nem tudja befogadni. Másodszor pedig megvizsgáltuk azt, hogy láttuk azt, hogy a szolgáltatások minősége nem, minden, nem mindig megfelelő, a pontosságot illetően, az, aktu- az adatok aktualitását illetően. Emellett, amire itt szükség van, vagy amit mindenképpen meg kell vizsgálni, az az, hogy az adatok cseréje, ahhoz való hozzáférés és aktualizálás mennyire valósul meg, ezen szolgáltatásoknak köszönhetően, milyen jól valósul meg, és amire hangsúlyt szerettünk volna helyezni, az az, hogy egy pontosabb és megfelelőbb rendszer dolgozzunk ki, amely lehetővé teszi a pontos, megbízható, de tartalmilag gazdag szolgáltatás rendelkezésre rendelkezésre bocsátását a valós idejű forgalmi tájékoztatás területén. Ami a célt illeti, itt, illetve um, teljesen egyértelműen arra koncentráltunk, hogy biztosítsuk azt, hogy a tagállamok ezt a, az irányelvet be tudják fogadni. Egy nemzeti hozzáférési pontot hoznánk létre, amely egy egyeblakos rendszert tenne lehetővé, a forgalmi adatokhoz való hozzáférés szempontjából egy adott területen, egy adott hálózaton belül. Emellett az úgynevezett Discovery szolgáltatásoknak köszönhetően bármely felhasználó hozzá férhet az adatbázishoz, és megnézheti, hogy milyen adat áll rendelkezésre egy konkrét adattal kapcsolatban, hol tárolják az adatot, és hogyan lehet felhasználni hogyan kell felhasználni ezt az adatot. Ez azt jelenti, hogy további információ áll rendelkezésre specifikus, konkrét szerződéses megállapodások keretén belül felhasználható adatokra. Az a munkadokumentum, amelyet önök is ismernek, három adatkategóriát, a statik, statikus adatot, a dinamikus közúti adatot és egy harmadik típusú forgalmi adatot azonosít, és ez adja az információ legnagyobb részét. Most a közúti rendszer karakterisztikája, tulajdonságairól adottságairól beszélünk, az ajánlott útvonalról, ilyen típusú adatok állnak majd rendelkezésre. A főkelékben lévő lista nem kizárólagos és nem teljesség, teljes értékű, tehát ezt még ki lehet egészíteni, amikor a tagállamok elkezdik használni ezt a szolgáltatást. Amit fontosnak tartok említeni, az az, hogy amikor az adatok interoperabilitásáról beszélünk, standardizált megközelítésre van szükség. Tehát ezek az adatok hozzáférhetőek kell, hogy legyenek a nemzeti hozzáférési pontok részére, a számítógép által olvasható formátumban, és ez vonatkozik a forgalmi adatokra, ami a statikus adatokra illeti, itt a standardizált formátumban valás, valósulna ez meg az irányelvnek megfelelően. Ami nagyon fontos, hogy nem új adatformátumot közelünk, olyan, kérünk, ezek a formátumok már léteznek, működnek, jól ismertek és használatban vannak. Emellett amit tervezünk, amit fontosnak tartunk, az az, hogy ne csak a rendelkezésre eh, álló adatokra vonatkozó formátum elvárásokat eh, fogalmazunk meg, hanem az adatok aktualizálásával kapcsolatos formátumokat is. A valós idejű forgalmi tájékoztatás elengedhetetlen a közúti biztonság szempontjából, és a közlekedés működése és a szállítási szolgáltatások működésnek, működése szempontjából ezért elengedhetetlen a rendszeres időközönkénti adataktualizálás. A tagállamokkal emellett a földrajzi határól is egyeztettünk. Az anyagban benyújtottunk egy javaslatot, amely az átfogó közúti hálózatra vonatkozik, és biztosítani kell, hogy következetes és harmonizált közút hálózati felhasználási lehetőségek valósulnak meg, és nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy a tagállamokra bízzuk azt, hogy az ebben a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokban meglévő elvárások, ezek kiterjeszthetők e, e, más közúti szekciókra, ezek lehetnek e, városokat összekötő vagy városi útvonalhálózatok, és ezek prioritásos területeknek tekinthetők. Ahogyha elfogadtuk ezt a felhatalmazáson alapuló jogi aktust, ez minden eh, típusú valós idejű forgalmi tájékoztatási eh, szolgáltatásra vonatkozik majd 24 hónapos átmeneti időszak után. Ahogy már elmondtam az elején, most még eh, az a folyamat elején vagyunk, sőt az eleje előtt vagyunk, még nem is fogadta el az Európai Bizottság ezt a javaslatot. Minden esetre szeretnék köszönetet mondani, hogy meghívtak, és várom a kérdéseiket. Köszönöm. Köszönöm szépen. Gezine Meissner jelentéstevőnek adom át a szót. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a bizottságnak is. Szerintem nagyon jó, hogy ilyen korai fázisban bevonnak minket a munkába, ennek örülünk, hiszen a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok esetében azon a véleményen vagyunk, hogy az intelligens közlekedési rendszerek jók, hiszen meg előzhetjük a dugókat, környezetszennyezést, és így tovább. Néhány kérdésem lenne. Az egyik eh, dolog az, hogy az adatokat harmonizálnunk kell. A tagállamoktól be kell kérni az adatokat. Hát nyilván azoktól, akik ilyen adatokat összegyűjtenek. Mennyibe kerül ez az egész? És ki fizeti a költségeket? Az az egyik olyan kérdés, amely érdekel engem. A második, hogy eh, a magánszektor tekintve keletkeznek költségek, és tudhatjuk, hogy mennyi. Van még egy kérdés, amely foglalkoztat. Amennyiben adatokat gyűjtünk, akkor ez általában az adatvédelemmel is összefügg. Én egyrészt nagyon támogatom az innovációkat, én nagyon támogatom az adatcserét, és az adatok újrafelhasználásáról is beszélt, ez nagyon jó, tehát ezeket az adatokat továbbra is fel kell használni, azonban ki gyűjt milyen adatokat, ki élhet az adatokkal, ki adhat tovább adatokat, a közúti forgalomban rengeteg olyan adat van, amelyet az autók kiköpnek magukból, tehát technikailag is be van építve az autókba, például olyan szoftver, amely tudja, hogy hogy autóznak vele, milyen módon. Tehát ezeket az adatokat begyűjti, ki nézhet bele ezekbe az adatokba, érinti ez a magánszektort, és hogyan. Tehát költségek, magánszektor, adatvédelem. Röviden ez a három kérdésem van. Igen? Akkor Van der Kamp képviselő. Uh, voorzitter, ik heb uh, twee vragen. Uh... Kettő kérdésem van, elnök úr. Az első kérdésem arra alapul, amit Meissner asszony mondott, tehát a személyes adatokra. Mégis van bizonyos nyugtalanság az európai polgárok körében. És pedig azért, mert ezek a közlekedési rendszerek megfigyelnek minket. Tehát most nem is tudnám, hogy mi a megfelelő holland szó erre. A nem is említette, hogy eh, itt rengeteg adat keletkezik, és ezeket az adatokat nem lehet eh, egy autóra visszavezetni, vagy járműre. De amit most Májszan asszony mondott, az alapján vissza lehet vezetni egyes járművekre az adatokat. Tehát hogyan lehet megkerülni azt, hogy a nagy testvér figyelje minket? Hogyan gondoskodhatunk arról, hogy az intelligens közlekedési rendszereket ez nem akadályozza. A második kérdésem pedig a technikai fejlődésre vonatkozik. Számos országban azt látom, hogy ezek a rendszerek nagyon gyorsan fejlődnek. A technika továbbfejlődik, a termékek egyre olcsóbbak lesznek, a rendszerek egyre nagyobbak lesznek, és felmerül a kérdés, hogy egyáltalán lépést tudunk ezzel tartani vagy pedig egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust állítunk össze, amelyet a piac már rég megelőzött. Köszönöm. Köszönöm. Akkor most itt vagyunk a vita közepén. Ismail Ertug. Köszönöm. Felmerült az adatvédelem kérdése, akkor ezt én nem kérdezem meg, de érdekelne, hogy az Európai Bizottság rendelkezik-e valamilyen áttekintéssel arról, hogy a tagállamokban hogyan állnak a dolgok, milyen a helyzet. Tehát milyen területekre akarunk áttérni, emlékeztetnék a németországi vitára, hiszen vita van arról, hogy legyen-e a személyautóknak is úthasználati díja. Ha igen, akkor hogyan? Hogyan oldják meg a gyakorlatban? Én már régóta követelem, hogy az Európai Unió állítson össze az európai mobilitásról egy masterplant. Ebben az összefüggésben pedig érdekes lenne tudnunk, hogy az Európai Bizottság milyen lehetőségeket lát, és hogyan állnak ehhez, hogyan viszonyulnak ehhez a tagállamok. Robert Zile, köszönöm, elnök úr. Nekem is aggájaim vannak, úgy tűnik, hogy itt a fejlődést maga az üzlet jelenti. Tehát itt nagyon sok műszaki kérdésről van szó, természetesen költségekről van szó. Tényleg javul az információk minősége? Amennyiben itt egy felhatalmazáson alapuló jogi aktust alkalmazó? Évekkel ezelőtt itt már a vasúti közlekedés tekintetében dolgoztam, jelentést állítottam össze, és igazából nem működött itt a adathalmaz. Tehát itt a műszaki fejlődésbe érdemes beleszólni? Megéri egyáltalán? Köszönöm. Mária Küllönen. Köszönöm. Én is elgondolkoztam az adatvédelmen, a nyílt adatokról, a biztonsági kérdésekről. Ezeket az adatokat ki lehet egyénekre vetíteni? Tehát eh, kaphatunk itt gépjárművekről egy profilt? Szerintem ez a útdíj beszedő rendszer től származik. Ott is vannak biztonsági szempontok. Tehát az emberek nem érzik magukat jól olyan helyen, ahol tudják, hogy hogyan vezetnek, rosszul vezetnek, jól vezetnek. A bizottság folytat eszmecserét az érintett cégekkel, amelyek tennének szeretnén tenni szeretnének valamit a közurak biztonságáért, hiszen fizetjük naponta, évente a biztosításunkat. Hogyan hathat ki a biztonságos autóvezetés a pénztárcánkra. Tehát vannak mondjuk fiatal gépjárművezetők és egyéb kategóriák. Ott vannak a biztonsági kérdések, ott vannak a adatvédelmi kérdések, de a küzutak biztonsága is nagyon fontos. Köszönöm. Karin Madelli. Nagyon köszönöm, nagyon köszönöm ezt a előadást. Nagyon gyakran felhívjuk a figyelmet az intermodalitás hiányára. Ezt szeretném kérdezni, hogy ezen a, hogy ezen a ponton mi is önnek erről a véleménye, esetleg ezeket az információkat meg tudná osztani velünk. Köszönöm. Thank you. Uh, of course I can see that... Köszönöm. Természetesen uh, látom ebben a rendszerben a lehetőségeket, azonban ahogyan már Meissler asszony is, és van nekem úr is rávilágított arra, nekem is vannak aggodalmaim azzal kapcsolatban, hogy az embereknek a magánéletéhez, mint a Big Brothernek milyen, milyen hozzáférése is lesz. Van -e esetleg valamilyen garancia arra vonatkozóan, hogy az embereknek a magánéletébe ne lépjenek bele? Ezt szeretném tehát kérdezni. Köszönöm. Köszönöm, Dieter Lebrichko. Köszönöm szépen, elnök úr. A kérdésem az, hogy ez a rendszer, és pedig a valós idejű forgalmi tájékoztatási szolgáltatások függenek-e a Galileótól? Tehát szükségünk van a Galileóra, hogy az adatokat begyűjtsük, vagy ha nem, akkor hogyan gyűjtjük az adatokat? Deli úr a következő. Köszönöm. Én csak egy aprócska kérdést tennék fel a nemzeti hozzáférési pontok tekintetében, hiszen itt a 6.3-asban azt mondja, hogy lehetőség van arra, hogy két-három határos ország egy közös hozzáférési pontot hoz létre. Itt aggódhatunk az adatvédelem miatt. És mi itt az elképzelés emögött, hogy ilyen közös hozzáférési pontok legyenek, amelyek kettő vagy még több tagállamot összekötnek egymással. Hogyan eh, egyeztethető ez össze az adatvédelemmel? Köszönöm. Köszönöm. Pavel Telicska az utolsó. Köszönöm, elnök úr. Itt a bevezetésben hiányoltam egy információt, és pedig a hatástanulmányról, Értem, hogy még a konzultációk előtt vagyunk, tehát valószínűleg még nem tartottak kiértékelést a várható hatásokról. Ha lesz ilyen, akkor mi lesz ennek az eredménye, és mikor tartanak majd egy hatás tanulmányt? Ezt az információt pedig igazából minden felhatalmazáson alapuló jogi aktus kérdésében meg kellene adni. Igen? Jó sok kérdés. Akkor most Kopcsinszka asszonytól várjuk a választ. Köszönöm. Köszönöm a kérdéseket. Elnézést kérek, hogyha néhány kérdést összefoglalok, de egy olyannal kezdem, amely a kérdések középpontjaiban áll. Ez pedig a személyes adatok. Annyit szeretnék elmondani, hogy a felhatalmazáson alapuló jogi aktus nem szándékozik egyéni adatokat gyűjteni. Tehát nem egyes gépjárművekről gyűjtünk adatokat, hanem az infrastruktúrából, szenzorokból jönnek az adatok. Ez az információ számos tagállamban már megvan. A jogi aktusunk lényege az, hogy ezeket az információkat az egész Európai Unióban egy szintre emeljük. Az is fontos, hogy az a adat formátumok harmonizációja esetében lehetővé tesszük azt, hogy az információhoz hozzáfér minden felhasználó. De itt nem az információk harmonizációjáról van szó. Ez a, a jogi aktus igazából a hátteret vizsgálja meg, tehát hogy eh, hogyan lehet az információt összeszedni, összerakni. Itt a dokumentum végén van egy melléklet, Ebben olvashatjuk az információ típusokat, adattípusokat. Hogyha megnézem itt azt a részt, ahol a legtöbb kérdés felmerülhet, hiszen itt az európai utakon közlekedő egyénekre lehetne következtetni, tehát itt olyan dolgok vannak, mint az utak állaga, a közlekedés infrastruktúrája, a megengedett sebesség, tehát nem az, hogy valaki milyen gyorsan megy, hanem hogy mennyivel lehet ott menni. Tehát nem az érdekel minket, hogy olyan adatokat gyűjtsünk, amelyek személyesíthetők. Említettem a bevezetőmben is, hogy az európai adatvédelemmel kapcsolatban állunk a dokumentum kidolgozásának kezdete óta, és ahol ITS alkalmazások és szolgáltatások kerültek előtérbe, akkor természetesen az Európai Unió egyéni, adatai, egyéni adatokra vonatkozó védelmi előírásai is hatályosak. Az új bizottságnak van adatvédelmi javaslata, és ennek értelmében az előírások szigorúbbak lesznek. Ennek pedig az egyik pillére az, hogy az adatok névtelenek legyenek. Tehát ez az új javaslatban is benne lesz de ismét szeretném elmondani, hogy ez a konkrét felhatalmazáson alapuló jogi aktus nem olyan adatokat gyűjt, amelyek személyes adatoknak vagy magányelégű adatoknak minősülhetnek. Voltak kérdések. Meissner asszony kérdette ezt hogy eh, mi van a költségekkel. Megnéztük a költség és hatékonyság viszonyát a jogi aktusunkban, ugyanúgy, mint az összes felhatalmazáson alapuló jogi aktus esetében. Csak itt most a számokat keresem. Az igazság az, hogy néhány tagállamban a valós időforgalmi tájékoztatási szolgáltatások már valóságot jelentenek. De tagállamról tagállamra más lehet a helyzet. Meg vagyunk győződve róla, hogy az új felhatalmazáson alapuló jogi aktus formátuma miatt adatokat szeretnénk megosztani az érintettekkel, az érintettek között és az administratív feladatok is ide tartoznak, és ezek költségekkel járnak. Tehát a tagállamoknak rugalmasnak kell lenni abban a tekintetben, hogy mennyi járulékos információ, szolgáltatás lesz szükséges. Amennyiben a tagállamokkal folytatunk eszmecserét, akkor elmondták nekünk, hogy az hogy a hozzáférési pontok költségei körülbelül 20 és 50 ezer euró között lesznek éves alapon. Ez lefedi a dolog összetettségét, illetve az, hogy hogyan jön létre a hozzáférési pont, és hogyan fejlesztik tovább. Volt itt még egy kérdés, hogy a nemzeti hozzáférési pontok az adatcsere során kockázatot jelentenek-e? Tehát, hogyha több mint egy tagállam hoz létre egy hozzáférési pontot, ez egy olyan javaslat, amelyet mi foglaltunk bele ebbe a jogi aktusba a tagállamokkal folytatott intenzív megbeszélések után. A hozzáférési pontok lefedhetnek bizonyos városias területeket, vagy városok közötti területeket. A tagállamok azt kérték, hogy ezt a lehetőséget tegyük lehetővé úgy, hogy több mint egy tagállam hozhat létre egy közös hozzáférési pontot olyan területek esetében, amelyek határokon átnyúló. Az információ megosztás természetesen vonatkozik az út állagára, a közlekedés helyzetére, de igazából ez semmilyen személyes, illetve személyesíthető információt nem jelent. Tehát, hogy nem tudjuk egyes autókra lebontani az adatokat. hét megbeszélésünk volt tagállami szakértőkkel, akiket a tagállamok neveztek meg, és főleg ezekkel kapcsolatban szerettük volna garantálni, hogy a megoldás nem olyas valami lesz, amely arra kényszeríti őket, hogy teljesen új megoldással álljanak elő, hanem hogy inkább nézzék meg, hogy hol hiányoznak még láncszemek. És hogy a lehető legfejlettebb módon oldjuk meg ezt a kérdést. Volt egy kérdés, hogy nem vagyunk-e túlságosan későn ezzel a felhatalmazáson alapuló jogi aktussal. Szerintem nem, mert bizonyos közlekedési információk már hozzáférhetők különböző tagállamokban, nem mindenhol ugyanolyan mértékben, de még az Európai Uniót nem fogja át ez a felhatalmazáson alapuló jogi aktus lehetővé teszi azt, hogyha újfajta szolgáltatások kerülnek alkalmazásra, akkor itt az adatok interoperabilitása megengedi majd, hogy harmonizáljuk az adatgyűjtés módszerét. Volt egy kérdés az autó autótól autóig vonuló kommunikációról. Illetve, hogy itt gépjármű alapon történhet-e az adatgyűjtés. Tehát ez a felhatalmazáson alapuló jogi aktus itt nem azzal foglalkozik, hogy egyes gépjárművek adatait gyűjtjük, és ezek állnak a középpontban. Közlekedési információkat gyűjtünk, melyek középpontjában az egész közlekedés helyzete áll, és nem egyes gépjárművek. Volt még egy kérdés Deli asszony részéről, az intermodalitásról. Ez a felhatalmazáson alapuló jogi aktus pedig közlekedési tájékoztatásokkal foglalkozik a közút esetében. De az út tervezésnél, illetve a teherszállítás tervezésénél nyilván cégek is érintettek ebben az esetben. A forgalmi tájékoztatást megpróbáljuk intermodálissá tenni, amennyiben megnézzük, hogy az európai szállítási közlekedési rendszert hogyan lehet a legjobban, leghatékonyabban működtetni. Tehát, hogy itt még plusz autópályákat bevonunk, városi és térséget, az lehet, de ismét elmondom, hogy a hozzáférési pontokon lehet informálódni a közutak helyzetéről, ez pedig nagyon fontos lehet különféle szállítmányozóknak, vagy utasoknak, szállítóknak, hogy tudják, hogy a közúti hálózat hogyan néz ki, és ennek ismeretében jobban tudnak szállítani. Volt még egy kérdés, hogy milyen kapcsolat van ezen információk és a Galileo potenciális fejlesztése között. Már említettem, hogy nagyon sok információnk van már most is, hiszen az információkat már gyűjtjük, és kiértékeljük, a jövőben egy Galileo alapú szolgáltatást is el tudunk képzelni. Igen, el tudjuk képzelni a további fejlesztést, de pillanatnyilag számos közlekedési információ lehetőségünkre áll, és a jelenlegi helyzet is az, hogy nem annyira a műholdas navigációból kapjuk ezeket az adatokat, hanem inkább a geocentrikus információ, tájékoztató szervektől. Hosszú távon az alapvető forgalmi tájékoztatás valószínűleg lehetséges lesz műholdakról is, így jobban tudjuk európai szinten összehangolni és kiértékelni a helyzetet. És pedig függetlenül attól, hogy az infrastruktúra mennyire fejlett egy adott tagállamban. Tehát valószínűleg előre haladott technikába tudunk majd forgalmi tájékoztatást adni. Az utolsó kérdés a felhatalmazáson alapuló jogi aktusban természetesen megnézzük a költség hatékonyság kérdését is, hogy valós idei forgalmi tájékoztatási szolgáltatások hogyan érintik a magán üzemeltetőket. Ez egy piac által generált terület, és a magán érintettek, tehát például szállítmányozók vagy utazásszervezők jelezték, hogy még mindig vannak hiányzó láncszemek, és még a valós idejű forgalmi tájékoztatás nem az egész Európai Unióban megfelelő minőségű. Köszönöm. Köszönöm. Gezine Meissner, hogyha szeretne, hozzászólhat. Nagyon elégedett vagyok. Az információkkal sok kérdést tettünk fel, és nagyon kimerítő választ kaptunk. Szerintem semmi nem maradt. Nyitott, minden kérdésre választ kaptunk. Tehát most várom a folytatást. Köszönöm. Akkor ezt a napi rendi pontot lezárjuk, és akkor áttérünk a következő, az egyebek pontra. Hogyha nincsen egyéb, akkor a következő ülés november 3-án hétfőn lesz, 15 órakor. Így az ülést berekeztem, és a koordinátorok ülése következik.